Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Before starting, I have... Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést, és még mielőtt ezt megtennénk, emlékeztetném önöket, hogy finnről is van tolmácsolás, tehát uh, hallgatni nem lehet, de beszélni lehet finnül. Most Pávo Vajrinen úrnak meg szeretném adni a szót. Ő a Devel bizottságnak az alelnöke, tessék. Ja. Köszönöm, Lavia úr, üdvözlök mindenkit. A fejlesztési, a mezőgazdasági és a környezetvédelmi bizottság együttesülésén, és a FAO képviselőjét is üdvözlöm, és azokat, akik nyomon követik ezt a, az ülést. Nagyon fontos témában ülésezünk ma. Először is a Fejlesztési Szakbizottság elnöke Linda McAven üzenetét szeretném átadni, sajnos ő nem tud velünk lenni ma délután. Változik az éghajlat, az élelmiszer és az, a mezőgazdaság helyzete is változik. Azért vagyunk ma itt, hogy a FAO képviselőjét meghallgassuk arról, hogy az élelmiszer és a mezőgazdaság területe hogyan változik ebben a változó világban, és mit tudunk ehhez hozzátenni. Nagyjából 800 millió ember szenved tartós éhezéstől, és azt az elkötelezettséget vállaltuk, hogy 2030-ig megszüntetjük az éhezést a világon, de ehhez sok mindent kell még tenni, hogy az éhezést meg szüntessük, nem csak szavakban, hanem tényekben is. Az egyik legfontosabb dolog, hogy növelni kell a terméshozamokat, hogy a növekvő globális populációt táplálni tudjuk. Látjuk a szakértőkkel együtt, hogy a legnagyobb lehetőség erre fenntartható módon nem annyira abban van, hogy iparosítjuk globálisan a mezőgazdaságot, ahogyan a világ szerte az elmúlt évtizedekben megtörtént több régióban, hanem növelni kell a kisgazdálkodóknak a termelékenységét. Ők állítják elő élelmiszer mennyiségnek nagyjából 70%-át nagyon nagy a lehetőség tehát a nagyobb termelésre, hogyha a kis gazdák érdekeit figyelembe vesszük, és hozzáférést adunk nekik a földhöz, az öntöző vízhez, és a fizikai biztonságukat bizonyos országokban biztosítani tudjuk. A termelési módszereiket is hozzá kell igazítani az éghajlatváltozás kihívásaihoz. Az információhoz való hozzáférés a kis gazdálkodók esetében a fejlődő országokban nagyon fontos és sok lehetőséget rejteget a mobiltelefóniának köszönhetően értékes információkat kaphatnak a gazdálkodással kapcsolatosan, az, az időjárással kapcsolatosan, vagy éppen a terményárakkal kapcsolatosan. Abban az országban, ahol a, leg, a második legnagyobb számú az éhező, nincs is időjárás előrejelzés. A mögöttes struktúráknak is működniük kell, illetve meg kell érteni, hogy milyen hatással van a legszegényebbekre az éghajlatváltozást. Az élelmiszerellátás biztonságát is befolyásolja ez. A szegények 70%-a világszerte a mezőgazdaságból él, és e, természeti erőforrásokból, ezért ők vannak az leginkább kitéve annak, hogy az életüket e, megváltoztatja az éghajlatváltozás, illetve a szélsőséges, éghajl... E, szélsőséges időjárási jelenségek. A vidéki népesség ellenálló képességének javítása érdekében fenntarthatóbb a mezőgazdasági gyakorlatokra van szükség és fejlesztési mintákra. A parlament a közelmúltban mivel is járult hozzá az élelmiszerellátás biztonságához. A legutóbbi, a múlt heti plenáris ülésen a parlament határozatot fogadott el a globális célkitűzésekkel kapcsolatosan és az EU kötelezettségvállalásokkal kapcsolatosan az élelmiszerellátás biztonsága tekintetében. Ezt a mi bizottságunk készítette elő, a parlament aláhúzta annak fontosságát, hogy koordinált lépések történjenek az eh, alultápláltság és az éhezés elleni harcban, különösen a gyerekekre gondolunk az, első, e, az életük első ezer napjában. Felhívtuk a bizottságot, hogy a kötelezettségvállalásaink mellé még egy millió eurót eh, letegyen, hogy a eh, a világ által vállalt élelmiszerellátási célokat teljesíteni tudjuk. Mivel az a cél, hogy 2030-ig megszűnjön az éhezés és az alultápláltság, meg kell ragadni a lehetőségeket, javítani kell a kisgazdálkodók termelékenységét, és fenntartható, klímának ellenálló mezőgazdasági gyakorlatokat kell kidolgozni, megvédve a biológiai sokszínűséget, a környezet állapotát és a kisgazdálkodók érdekeit. Támogatni kell a kisgazdálkodókat, akik új, ellenállóbb és termelékenyebb mezőgazdasági gyakorlatokat próbálnak alkalmazni, amelyek figyelembe veszik az éghajlatváltozást, és olyan gyakorlatok ezek, amelyek <clears throat> visszafordítják az, a környezet leépülését, és megfelelő feltételeket biztosítanak az élelmiszerbiztonság szempontjából. Aktív szerepvállalásra van szükség az személyek, cégek és szövetkezetek részéről, fenntartható megoldásokra van szükség, innovatív mezőgazdasági gyakorlatokra és rendszerekre, amelyek a változó éghajlat körülményeihez alkalmazkodni tudnak. Az elmúlt évtizedben fontos kötelezettségvállalásokat tettünk az éghajlatváltozás ellen, és az ellenálló képesség növelés érdekében Rómában 1996-ban volt egy élelmezésügyi világ eh, találkozó, Tavaly pedig a fenntartható fejlesztési célokat fogadtuk el. A kormányok és nemzetközi szervezetek, az EU-t is beleértve, fontos ambiciózus terveket és kötelezettségvállalásokat tettek az élelmiszerelátás biztonsága érdekében. Nagyon fontos ez a felelősség, és ezt a kötelezettségvállalást teljesültünk is kell. Köszönöm szépen, elnök. Thank you to you, and now I... Köszönöm szépen. Kezdjük akkor José Gracia Hanoda de Silva videó üzenetével, aki az ENSZFAO élelmiszerellátási osztályának főigazgatója. Ladies and gentlemen, dear friends, Hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Voted to analyzing how Idén az élemezésügyi világnapnak a, szám, a célja az, hogy elemezzük, hogy hogyan szállhatunk szembe az éghajlatváltozás kihívásaival. Az szélsőséges éghajlati körülmények és időjárási jelenségek, valamint a különböző betegségek kitörései alá, ak, alááshatják az élelmiszerellátás biztonságát. Mint tudjuk, a legszegényebb és a leg éhesebb emberek azok, akik a leginkább szenvednek. 80%-uk vidéki térségekben él. A megélhetésüket ebből az ágazatból nyerik, így tudják eltartani családjukat, és ez az ágazat, amely leginkább megszenvedi az éghajlatváltozást. Az éghajlatváltozás alása az erőfeszítéseinket, hogy véget vessünk az éhezésnek, illetve az alultápláltság minden más formájának 2030-ig. Közel 800 millióan továbbra is olyan körülmények között élnek, hogy nem biztos az élelmiszerellátásuk. Majdnem 160 millió olyan gyerek van, akiket 5 éves koruk előtt érint ez a probléma. A világszerte egyre inkább felismerik, hogy a mezőgazdasági ágazat nagyon fontos szerepet kaphat az éghajlat változás problémáinak megoldásában. Adaptációra, mitigációra van szükség, és hogyha már az alkalmazkodást elősegítjük, akkor csökkentjük az éghajlatváltozás hatásait is. Az élelmezésügyi világnak 2016-ban lehetőség arra, hogy meghatározzuk, hogyan tudunk leginkább választ adni ezekre a kihívásokra. A COP21 Ilyen Párizsban tavaly decemberben a legtöbb ország a mezőgazdaság, Gott is megemlítette a nemzeti szinten meghatározott hozzájárulásaiban. Idén novemberben ezek az országok a a marokkói COP22-n ülnek össze, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat a valóságban is megvalósítsák, együttesen megragadhatjuk a mezőgazdasági ágazatok eh, átalakító erejű lehetőségét. Az éghajlat változik, az élelmiszerellátás és a mezőgazdasági gyakorlatoknak is változniuk kell. We thanks Mr. Da Silva for... Köszönjük szépen Da Silva úr, hogy megosztotta velünk értékes gondolatait most eh, Astrid Agustini asszonynak adom meg a szót, aki a FAO éghajlatváltozási részlegének a képviselője. Tessék! Thank you. Honorable Chairs of the Environment, Agriculture and Development. Üdvözlöm uh, a három említett bizottság tagjait. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek uh, és az említett bizottságoknak ezért a lehetőségét. Ez a második alkalom, hogy közösen ünnepelhetjük az élemezésügyi világnapot. És szeretném meglagadni ezt a lehetőséget, hogy néhány gondolatot megosztak önökkel az a FAO részéről, nagyon fontos a kapcsolat az éghajlatváltozás, a mezőgazdaság és az élelmiszerellátás biztonsága között. Nagyon nagy lehetőség ez, hogy most léphetünk, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket magunk elé tűztünk, és ebben következetesek legyünk. Mi a legfontosabb kihívás az élelmiszerellátásban, az éghajlatváltozásban, ahhoz kapcsolódik ez a kihívás, hogy növekszik a lakosság, a népesség, és sokat kell ezért tenni, hogy ezt az egyre nagyobb, egyre gazdagodó népességet ellássuk élelmiszerrel. Az éghajlatváltozás nagy kihívás, mert veszélyezteti az élelmiszerellátás biztonságát. Tudjuk, hogy az időjárási változások sok problémát okozhatnak. 22%-ban a természeti veszélyek a mezőgazdaságot sújtják. Tudjuk, hogy 10-25%-kal is csökkenhetnek 2050-ig az a terméshozamok, és akár 50-60%-kal csökkenhetnek a halfogások is. Egyre több élelmiszerre van szükség egyre több ember számára egy olyan időszakban, amikor romlik a talajminőség, és egyre nagyobb a egyre több a kockázat növényegészségügyi és állategészségügyi szempontból is. A mezőgazdasági ágazatok nem csak maguk a, a klímaváltozás áldozatai, hanem hozzájárulnak az üveghatás hatást okozó gázok kibocsátásához is az állattenyésztés, az erdőírtás is hozzájárul ezekhez a hatásokhoz. A mezőgazdasági kibocsátások mértéke még növekedni is fog, mivel egyre több embernek kell élelmiszert előállítani, ezért a kibocsátási profilokat csökkenteni kell. A kibocsátás nem csak az elsődleges szektorokban jön létre, a teljes élelmiszerellátási rendszert figyelembe kell venni, ezért valós veszteség kibocsátás szempontból is az élelmiszerpazarlás, hiszen eh, így eh, az élelmiszerek nem járulnak hozzá az élelmiszerellátás biztonságához, viszont a szennyezés az igen. Nagyon fontos és nagyon lényeges lehetőség, hogy a mezőgazdasági ágazat a klíma térségben, az intelligens fellépésben egyre nagyobb felismerést kap, nem csak globális szinten, hanem nemzeti szinten is az egyes országok stratégiájában. Az ilyen, ilyen cégben, amelyeket a Párizsi megállapodásban nyújtottak be az országok, a mezőgazdasági ágazat nagyon nagy szerepet kap az NDC-k, NDC-k lesznek, és majd meghatározzák, hogy az országok hogyan tudják a saját felelősségvállalásaikat teljesíteni a klímaváltozással kapcsolatosan. Mit látunk itt? Hogyha megnézzük az enyítési mitigációs erőfeszítéseket 89% az országoknak hivatkozik a mezőgazdaságra, a földhasználás változására, a kárenyintési cselekvéseiben. Ez nagyon jelentős mérték, és gyakran eh, a gázkibocsátások eh, átfogó mérésében is jelentős szerepet kap ez a tényező. A mezőgazdaság tehát nagyon lényeges, nem minden INDC tartalmaz specifikus szekciókat, mert eh, ez nem volt része a központi követelményeknek, de azok az országok, akik hivatkoznak az adaptációra, az alkalmazkodásra, nagy részt hivatkoznak a mezőgazdasági ágazatokra is ebben a tekintetben. Még lényegesebb ennél, hogy nem csak arról van szó, hogy a mezőgazdaság az adaptációban, mitigációban fontos szerepet kap, hanem pontosan felismerik, hogy szinergiák eh, jelentkeznek a mezőgazdasági ágazatok között. Ez megkülönbözteti a mezőgazdaságot a többi gazdasági ágazattól, már ami az intézkedéseket illeti. Sokan hivatkoznak a mezőgazdaságra, a mitigációban és a, az alkalmazkodási aspektusban is, de 50 ország kifejezetten a szinergiákra alapozza az alkalmazkodási mitigációsi stratégiáját ahogyan már a vezetőmben is megemlítettem. Mit jelent a klímaintelligens mezőgazdaság? Ezt a, folyam, ezt a fogalmat 2010-ben vezette be a FAO, partnereink is átvették ezt, akik megszólaltak ebben a vitában és a munkában részt vesznek. Ez egy megközelítés, a mezőgazdaság átalakítását az új valóságokhoz igazítja, az éghajlatváltozás valóságához. Arról szól, hogy különböző célokat összeegyeztessünk. Növelni kell a termelékenységet és a jövedelmeket, az ellenálló képességet és az alkalmazkodó képességet javítani kell, ugyanakkor pedig a gázkibocsátásokat csökkenteni lehetőség szerint. A cél, hogy szinergiákat érjünk el, ahol csak lehetséges, és hogy az különböző közös megoldásokat is előnybe részesítsük. A CSA nagyon fontos intézkedéseket tartalmaz, helyi szintű meghatározottsággal. Nem olyan mezőgazdasági gyakorlatról van szó, ami egy egyfajta gyakorlatot foglal magába, hanem egy megközelítés. Arra szolgál, hogy összeegyeztesse ezt a három célkitűzést egy adott kontextusban. Ez a környezetvédelmi klíma kontextushoz is kapcsolódik, de gazdasági és szociális megfontolásokon is. Horizontálisan kell ezt alkalmazni, nem feltétlenül alkalmazzuk mind a három célkitűzést minden gazdálkodási egység esetében, de a szakpolitikai célokban szinergiákat kell elősegíteni a három célkitűzés között, stratégiákon keresztül szinergiákat lehet nemzeti, regionális szinten is elérni, valamint az értékláncon belül is. Ez egy ágazatokon átnyúló megközelítés, mert nem csak a mezőgazdasági a szektorról szól, hanem más mechanizmusokat is érint, mint a biztonsági hálók, szociális védelem, biztons, biztosítások, amelyek javíthatják a kockázatcsökkentést, hozzájárulva az klímaintelligens mezőgazdasági fejlődéshez. Ez hogyan zajlik a gyakorlatban? Általában a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat keressük, fenntartható intenzifikációt, hosszú távú eh, éghajlati megfontolásokkal. Ez mit jelent? Különböző ágazatokban különböző módon lehet ezt elérni, de nem csak eh, a terményekről, az, eh, az állatokról és a halakról van szó, hanem összességében a diversifikációról és a rendszerek integrálásáról. Csak hogy példát mondjak erre. Ha megnézzük Közép-Amerika száraz folyosóit, akkor látjuk, hogy itt nagyon sérülékeny a talaj, gyakran van földcsúszamlás, és olyan rendszereket dolgoztak ki, amelyek mezőgazdasági erdészeti megoldásokat alkalmaznak a termelési rendszerben, szerves anyagokat égetnek, gyömölcs és nitrogén fixáló fákat is a termelésben, és így visszafordítják azt a gyakorlatot, hogy kiássák ezeket a fákat gyökerestül. És a tregyezást is szerves anyaggal oldják meg, jó minőségű vetőmagokat alkalmaznak. Mik ennek a gyakorlatnak az előnyei? Azt látjuk, hogy ezek a megközelítések javítják a termelékenységet, diversifikálják a termelést, és a, az erózió is csökken, megtartja jobban a vizet a talaj, nagyobb az ellenálló képesség, a, a vízgyűjtő terület eh, lehetőségeit jobban tudják kezelni, és jelentősen hozzájárul ez a szénbefogás erőfeszítéseihez is. Agriculture happened though. It's not just about practices on the ground. Itt nem csak a terepen történő gyakorlatot kell figyelembe venni, hanem különböző intervenciókkal támogatni a folyamatot először is. A bizonyítékokra kell építenünk, és meg kell nézni, hogy a különböző célok területén mi a leghatékonyabb. Aztán megfelelő politikai keretet kell kialakítani a jobb gyakorlatok és rendszerek kialakítására, valamint nemzeti és helyi intézményeket kell megerősíteni, és ők segíthetnek a gazdálkodóknak. Negyedik pont a finanszírozás, ez létfontosságú a különböző termelési akadályok elhárítása céljából. Itt jobb egyensúlyt kell kialakítani, magasabb jövedelmet és fenntartható gyakorlatot. És végül természetesen gyakorlatban kell megvalósítani ezeket. Nézzük, hogy mit tesz a FAO. Alapvetően támogatást nyújt, áru és támogatást. Itt láthatók a különböző területek, adatok, módszerek, eszközök, amelyek segíthetik a döntéshozatalt az adott országban. Ezen kívül elemzésekkel segítünk, mint például a mezőgazdasági követelmények, illetve kötelezettségvállalások területén, de nagyon sok gyakorlati iránymutatást is adunk, illetve erre vonatkozó szabályozást. Aztán kapacitásfejlesztéssel foglalkozunk, annak érdekében, hogy új eszközöket hozhassunk létre, illetve új terepben történő gyakorlatot. Ezen kívül politikai párbeszédet is előmozdítjuk, hiszen fontos, hogy a környezetvédelmi, illetve mezőgazdasági politikai területek összekapcsolódjanak, tehát nagyon fontos a párbeszéd, és természetesen az érdekképviselet és a kommunikáció is hozzánk tartozik, hiszen novemberben lesz a COP22, találkozója, és itt természetesen a mezőgazdaságra nagy figyelmet kell szentelni. Együttműködünk tehát a partnereinkkel, illetve Marokkó, Marokkó kormányával, azért, hogy a mezőgazdasági ágazat profilját emeljük. Nagyon fontos a partnerség számunkra. Egyetlen egy szereplő sem vállalhatja fel egyedül a terheket, csak partnerségben lehetünk sikeresek közös fellépés keretében, különösen az éghajlatról szóló globális vitában támogatást kell nyújtani az NDC megvalósításában, koherens támogatást, illetve emelni kell az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozást. Ennek keretében a mezőgazdaság eddig nem volt megfelelően finanszírozott, ezt a finanszírozást kell emelni. Növelni kell tehát a finanszírozást, hogy legyőzhessük az előttünk álló kihívásokat. Köszönöm szépen! Szerettem volna rámutatni arra, hogy hétfőn egy nagy jelentést adunk majd közre, ami az élelmiszer és mezőgazdasági terület állapotát méri fel 2016-ban. Ez az éghajlatváltozás, a mezőgazdaság és az élelmiszer biztonsággal foglalkozik. Ahogyan már korábban rámutattam erre, most megvannak az ország kötelezettségvállalások, ország szerint, tehát a tettek mezeére kell lépnünk, hiszen a halogatásnak bizony nagyon súlyos anyagi terhei lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jean-Pierre Hawking következik. Élelmiszerügyi és táplálkozási területtel foglalkozik a bizottság részéről. Good afternoon, honorable members. Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem, illetve üdvözlőjük a FAO jelentést is, amely teljes vértékben megfelel a mi elképzeléseinknek. Szeretném három szóban összefoglalni ezt. Tudás, pénz és politikák. A tudás szintjén a kutatást szeretnénk előre mozdítani, éghajlatváltozásra érzékeny mezőgazdaság kialakítása a célunk. Aztán ott van a károk enyhítése, illetve ez a kettő közötti egyensúly kialakítása, de oda kell figyelnünk még a hatásra is, hiszen a, ezeknek a fejlesztési pénzeknek valós hatást kell kifejteniük. Nem elég az, hogyha ha könyvek születnek, lehet, hogy inkább egy kutatási projekttel kevesebbnek kellene lenni, egy tanulmánya kevesebb legyen, viszont az, amit elvégzünk, annak valóban legyen hatása az állampolgárokra. A kutatás, a tanulmányok a mezőgazdasághoz vezetnek. Eddig a kormányok végezték az ilyen jellegű tanulmányokat, azonban a fejlődő országok, a kormányai nagyon sok esetben erre képtelenek, és a beruházott pénzek nem hoznak létre értéket. Ezért más szolgálatokhoz kell nyúlni, például a magán ágazathoz, közös mezőgazdasági cégek együtt hozhatják létre azt a tudást, amely az éghajlatváltozást mm, le tudja győzni, vagy meg tudja állítani. Aztán a gazdálkodói szervezetek, szövetségek további értéket hozhatnak létre, az olyan kutatások és tanulmányok esetében, amelyekre nagy szükség van, hogyha éghajlatváltozás érzékeny politikát szeretnénk kialakítani. A pénz volt a következő. Nagy hangsúlyt fektetünk erre. A Milánói expo tavaly a biztos bemutatta az úgynevezett Agrify projektet, amely tőkét, kockázati tőkét biztosítana a kis és közepes mértékű gazdálkodók számára, hogy a számukra szükséges beruházásokat megtehessék. Egyáltalán nem könnyű ez a feladat. Aztán a kockázat és a kockázat percepciója annyira jelentős, hogy a pénz, amely rendelkezésre áll, nem kerül oda, ahova erre szükség lenne. És pontosan ezért Juncker elnök a beruházási tervet útjára indította. Az Addis Ababai fellépésből kiindulva segítséget, támogatást nyújt a beruházások területén, és reméljük, hogy ennek óriási hatása lesz majd milliók életére. Nagyon remélem, hogy az Európai Parlament megnézi majd, a politikai aspektusokat, hiszen nem sokára ezt a témát tárgyalja majd. És végül harmad és utolsó sorban a politikák. Itt a FAO-val hosszú távra visszanyúló együttműködésről számolhatunk be. Velünk együtt és számunkra készítenek különböző politikai fellépéseket. Nagyon fontos az, hogy a FAO vezetője elmondja egy olyan mezőgazdasági miniszternek azt, amit mi fontosnak tartunk, amit tőlünk nem fogad el, vagy nem hallgatott meg. Nagyon gyakran a mezőgazdaság, illetve az éghajlatváltozásra érzékeny mezőgazdasági kérdések területén politikailag érzékeny témákat is érintünk. Például a földek megszerzése egy ilyen terület, de ezzel most nem mondhatnám önöket. Az nagyon fontos, hogy az Európai Unió politikai szereplő, jó pár előnye van ilyen szerepében. A FAO pedig egy technikai testület, és hogyha a kettőt összefogjuk, fuzionáljuk, akkor akkor a politikai aspektus és a gyakorlati szaktudás párosul egymással, és így egy éghajlat érzékeny megközelítést tudunk alkalmazni. A COP22-ben, 22 keretében láthatjuk majd Marrakesben, hogy mit tudunk elérni az éghajlatváltozás enyhítése terén. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig a kollégák. Következnek először is Albert Dess. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadóknak is a beszámolókat. Valóban hatalmas probléma, hogy a világon 800 millióan éheznek. A német Bundestagban azt mondtam egyszer, hogyha azoknak a forrásoknak a felét, amit fegyverekre költünk, élelmiszerre költenénk, akkor meg senkinek nem kellene éhezni. Mezőgazdaság, klímaváltás, változás, ez egy komoly politikai probléma, és a világ népessége nem képes gondoskodni arról, hogy minden földön élő ember eleget tudjon enni. Zimbabwe példáját szoktam felhozni. Afrika déli részének ez volt a gabona termelő vidéke, és most éheznek ott az emberek. De ezért nem lehet az európai agrárpolitikát felelőssé tenni. Amikor a mezőgazdaság a klímaváltozás miatt pellengére eh, lesz állítva. Nos, akkor nézzük meg Észak-Amerikát. Ott 200 eh, millió eh, bivaj élt korábban, ami ennek a tehénre át, egyenértékre átszámolva ez még sokkal több millió lenne, de rossz prioritásokat határoztak meg, ezért nagy a pusztulás a mezőgazdaságban is kis gazdáknak kell segíteni. Nekem megszakad a szívem, amikor gazdaként arra gondolok, hogy itt van 800 millió ember, aki nem tud enni, és tudom, hogy nagyon eh, viszonylag kevés eh, forrásból lehetne segíteni azon, hogy ezek eh, megtermeljék ezek az emberek, ezek a családok az élelmüket. Brazíliában volt erre egy nagyon jó kísérleti projekt. El kellene gondolkozni azon, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy jobban tudjunk küzdeni az éhezés ellen. Túl, túlzottan koncentrálunk a klímaváltozásra. Széndiokszid kibocsátás nélkül is volt, változott a klíma, ez túl van dramatizálva, túl van hangsúlyozva, és arra kellene fókuszálni, hogy 800 millió embernek legyen mit ennie, és nem fogjunk mindent a klímára és a klímaváltozásra. Thank you very much. Köszönöm. Ányó úr következik. Good, we're getting into the... Nagyon jó, most már kezdünk belendülni azért jöttünk össze, hogy a világ élelmezési napjára emlékezzünk, és mindenki tudja, hogy nincs elegendő élelmiszerünk. Mégis döbbenetes múlt csütörtökön. Itt 450 150 ellenében azt szavazta meg, hogy ne legyenek GM gabona, ne legyen Európában pedig ezek három módon segíthetnek. Egyrészt a hozamot növelhetik, így több élelmiszert hozhatunk létre, illetve a minőséget is javíthatja. A GMO például az aranyrizsre gondolok Dél-Kelet-Ázsiában. Tehát a minőséget emelhetjük ezzel a technológiával, kevésbé kell művelni a földeket, és a talajerózió is alacsonyabb mértékű hogyha a CO2 kibocsátás ég, éghajlatváltozási hatásairól meg vagyunk győződve, hát akkor a GMO technológia bizony segíthetne bennünket a, a, a termésben, termelésben. Aztán hogyha a napenergiára akarunk építeni, akkor nagy bajban vagyunk, hiszen 20 év múlva hidegebb időszakot élünk majd. Ez azt jelenti, hogy minden egyes trükköt be kell vetnünk, és új módszereket arra, hogy mindenkit élelmiszerrel lássunk el. És hadd mondjam el, nem, nem fogjuk megoldani a holnap problémáját a tegnap módszereivel. Köszönöm. Elnök? Vokovics úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretném megköszönni a prezentációt egyetértek. A szegénység megszüntetésére tett erőfeszítéseink során nagyon fontos, hogy modern technológiát alkalmazzunk, és élelmiszerrel lát, lássuk el az éhezőket. Ha nagyobb mértékű forrásokat fordítanánk az élelmiszer termelésre, a modern technológiák alkalmazására, akkor sokkal többet elérhetnénk. Tehát több pénzt fordíthatnánk az élelmezésre, és kevesebbet kellene háborúzásra fordítani, így kevesebb migráns is lenne. Ami pedig az éghajlatváltozást illeti, nem szeretnék spekulációba bonyolódni, hogy most melegebb lesz a világ, vagy hidegebb a jövőben, de az éghajlatváltozás rendkívül fontos a mezőgazdaság átalakítása szempontjából, és ez Európára is érvényes. Az általunk termelt élelmiszer mennyiséggel messzire juthatnánk, hogyha az élelmiszer pocsékolásának gátat vetnénk. Meg kell látnunk, meg kell meg kell néznünk, hogy milyen környezetben élünk, itt odafigyelhetnénk a méhekre, hiszen kiváló indikátorként működnek. Ma itt az, a FAO képviselőit üdvözölhetjük. Hadd mondjam el, hogy hamarosan gyümölcsöt hoz az a szlovén öt, ötlet, mely szerint a méhek nemzetközi napját meg kellene tartani, és nagyon remélem, hogy így a természet jó példáját követhetjük majd. Köszönöm. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter... Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem nagyon jó, hogy ma beszélünk erről, de azért nézzük szembe a valósággal. Európában is látnunk kell azt, hogy valamit nem tudunk megtenni. A mezőgazdaság olyan területeken, a ah, kell, hogy mezőgazdaság vagy agrártermelés legyen, amelyek erre alkalmasak persze nem jelenti azt eh, persze, hogy eh, Európában eh, ból át kell, hogy vándoroljon a mezőgazdasági termelés más vidékekre. Most azonban itt a klímáról beszélünk, az éghajlatról, itt rugalmasságra van szükség, hiszen nem a metán is egy nagyon súlyos hatású üvegházhatású gáz, és a mezőgazdaság az állattenyésztés kapcsán a metán kibocsátás klímára gyakorolt hatásait is figyelembe kell venni. Ha Európán kívülre tekintünk, az export, az innováció is nagyon lényeges szempontok, a különböző gazdaszervezetek tevékenysége nagyon pozitív. Sokat beszélünk a kis termelőkről, de meddig maradnak a kis termelők kis termelők? Nem kellene lépéseket tenni annak érdekében, hogy összefogjanak, hozzanak létre hálózatokat, és mondjuk felvegyék a versenyt a multinacionális koncernekkel, és próbáljanak meg ők is exportálni. Thank you very much, uh, Miss uh, Senra Rodriguez. Köszönöm, Ferrara Rodríguez következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor megemlékezünk az élelmezésügyi világnapról, négy gondolat jut eszembe. Először is, amikor az élelmezésügyről beszélünk, alapként a népek jogából kell kiindulnunk, hogy az alapellátásukat maguk biztosítsák. Ebben a tekintetben szeretnék beszélni ezekről a nagyzási hóbortokról, amelyekről gyakran az európai intézmények beszélnek, hogy Európa annyit termeljen, hogy ellássa a világot. Nem pont, hogy csökkentenie kell globális szinten a termelését Európának, és a többieknek hagyni, hogy termeljék a saját élelmiszerüket. A szegénységet meg kell szüntetni ilyen módon, fellépni az éghajlatváltozással szemben. Ezeket a szempontokat figyelembe kell vennünk, a vidéki élet, az földhöz való hozzájutás, vízhez való hozzáférés. Ezek a rövid értékesítési ciklusokkal együtt fontos célkitűzések. Amikor évről évre Kiderül, hogy kudarcot vallunk a célkitűzéseink teljesítésében. Egyre inkább el kell azon gondolkodnunk, hogy mit is teszünk. Az Európai Unióban egyre több az, aki éhes, aki nehezen tud hozzájutni élelmiszerekhez. Végül pedig néhány adat. Spanyolországban a gyerekek 39%-a vagy éhezik, vagy valamilyen szempontból hiányosságot szenved az e-, élelmiszerellátásban, és emiatt kirekesztést él meg. Ezekkel a politikákkal, a neoliberális politikákkal nem, hogy nem csökkentjük az éhezés mértékét, hanem növeljük azt. EU asszony. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahhoz kapcsolódnék, amit Lídia mondott, és de Silva úr a videóüzenetben is kimondta azt, hogy változtatásokra van szükség, nem alternatíva az, hogy minden maradjon ahogy most van. Az intelligens mezőgazdaság, klímaintelligens mezőgazdaság nagyon jó gondolatokat tartalmaz, de fontos, hogy tényleg valami más jöjjön ki ebből. Mert hogyha a kihívások károkatra gondolunk, akár betegségekre, akár kártevőkre, akár arra, hogy precízebben kellene bánni a kemikáliákkal. Lídia beszélt a kistermelőkről, és a kistermelőket sokszor nem tudjuk bevonni a változtatásokban, mert nincs elég forrás. Jobb talajvédelemre van szükség. A humusz és a peszticidek igazából nem nagyon kompatibilisek egymással. Agrár környezetvédelmi módszereket kell tudni kínálni. És nagyon fontos az együttműködés. A modern tudományos ismeretekre teszünk szert agrár környezetvédelmi intézkedéseket, ezeket az ismereteket el kell juttatni a kis termelőkhöz, hiszen ott kell e, ezeket alkalmazni a gyakorlatban. A jövőben talán lesz lehetőségünk arra, hogy ellátogassunk Afrikába, megnézzük ott a vidéket, és ott is látni fogjuk, hogy a kis termelőkre kell fókuszálnunk, mert az egész világon az összes élelmiszer 60%-át gazdák, kis termelők állítják elő, akik kettő hektárral kisebb földterülettel rendelkeznek. Tehát őket kell felkarolnunk, bevonnunk, és számukra finansz potenciálisan megvalósítható projektekre van szükség. Köszönöm szépen, meg Guinness asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, tegnap részt vettem a második globális élelmiszer vagy éhezés index indításán. Tudjuk, hogy milyen sok az éhező gyermek, éhező gyermek is eh, a világon, de azért azt is látnunk kell, hogy bár történt előrelépés, még több a feladat. A bizottsági eh, úr előidásában két dolog tűnt fel nekem, az eh, bizonyíték, illetve a kiterjesztés szavak. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy a tanácsadók igazából nincsenek ott helyben, hanem más szinteken tevékenykednek, nem ott a termelők szintjén, ahol szükség lenne rájuk. Ez egy olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Időnként hiba van a narratívában. Azt mondjuk, hogy drasztikus a klímaváltozás, és növelni kell az élelmiszer termelést. Ezért a az éghajlat intelligens, egy klíma intelligens mezőgazdaság egy nagyon jó kifejezés, hogyha hatékonyan állítjuk elő az élelmiszert, akkor foglalkoznunk kell az élelmiszerpocsékolás problémájával is. De azért vannak pozitívumok is, és nagyon fontos, hogy ma elismerjük, hogy a, igenis vannak eredmények és európai globális szakpolitikai kezdeményezésekkel foglalkoznunk kell a gyermekéhezés problémájával, mert ez végig húzódik azután a felnőttkor életen is. Köszönöm, Oszling úr. Igen, hát a vita során nagyon sok szempontot kell figyelembe venni és itt sokan ülnek olyan azok közül is, akik szerint a, nem az ember a felelős a klímaváltozásért, de mindegy. Nos, fejlesztési együttműködéssel is foglalkozunk itt a parlamentben, és hogyha azt látom, hogy az agrárgazdaság mit tekint fejlesztési együttműködésnek, nos, minél több technika, minél több kémia, kemikáliák, vegyszerek. De itt nem tudjuk a eh, mi európai mezőgazdasági modellünket át, eh, egy az egybe átvinni a fejlődő országokba, és azt eh, mondjuk, hogy akkor ott is mindenképpen egy klímabarát mezőgazdaságba kialakulni. Nem, itt alka korrekciókra van szükség, a mi modellünket nem lehet egy az egybe átvinni, mert mondjuk azt is látni kell, hogy a gabonának a, mondjuk a 70%-ából takarmány lesz, és nem az emberek élelmezését szolgálja. És hogyha a csak 15 millió eurót kül, költ egy olyan kampányra, aminek a lényeg az, hogy egyetek több húst, hát akkor hát ne csodálkozzunk. Itt van ez a intelligens mezőgazdaság, mint új fogalom. Nos, ezt, ha ez alatt azt értjük, hogy ne legyen szántás, szántásmentesen kell gazdálkodni minél több vegyszerrel, hát akkor ne, nem a helyes dolgokat próbáljuk prédikálni, és pont ez glumeránk hatása lesz. A Környezetvédelmi Bizottságban is többször vitatkoztunk, vagy beszéltünk a megújuló energiák és az élelmiszerek kapcsolatáról. És még mindig ott tartunk, hogy ugye mindent, azt mondjuk, hogy minden jó, megújuló energiák segítségével és import segítségével szép az energia mérlegünk, szóját termesztünk, vagy másút termesztett cukor nádból bionyerve bizonyag, üzemanyagot ezt használjuk itt az autóban. Hát ez együtt kell működnünk globális szinten is, és nem lehet egy modellt egy átvinni vala, az összes régióra, és azt mondani, hogy ez a jövő modellje. Flanagan úr. Nagyon érdekes ez a téma. Szerintem az első dolog, amit meg kellene tenni, az az, hogyha valamit előállítunk, gondoskodjunk arról, hogy ne pocsékoljuk el legalább a, 30 százalékát. Tehát először akadályozzuk meg a, az élelmiszerek pocsékolását. A probléma már másik vetülete az, amikor van elég élelmiszer, de mondjuk háború van, és nem tudják, nem jutnak hozzá, nem tudják learatni a termést, mert mondjuk éppen bombázzák őket, akár európaiak vagy európai fegyverekkel. Amíg ezt nem orvosoljuk, addig nem zárul a kör. Anaerob módon nem tudjuk a lebontatni a, a hulladékot. Szükség van, és sok olyan dolgot csinálunk, ami nagyon károsítja a környezetet. Az Európai Uniónak mindenképpen arra van szüksége, hogy tudjuk, hogy végül is a tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a, mit csinál a bal, hiszen a bal kéz és a jobb kéz is ugyanaz a test, ugyanabban a testből nő ki. De itt van a SETA, a TTIP, a Mercosur, hát hogy lehet így értelmet adni a dolgoknak. És hogyha ez így folytatódik, és éjszaka hajók keresztezik egymást, ugyanazt szállítanak mondjuk marha húst, az egyik az egyik irányba, a másik a másik irányba. Ez hát tényleg nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy valaki megállapítsa, hogy ez így nem fenntartható. És még olyan országok, mint Írország is végül is nem vagyunk szuverének a saját élelmiszerünk tekintetében, és ezt helyre kell rakni. De a legnagyobb dolog itt a CETA, a TTIP és a Mercosur. Mire jók ezek a megállapodások? Mi az ördögről beszélünk, hogyha az egyéb kérdéseket komolyan gondoljuk? Köszönöm szépen, Dela Háje asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Valóban nagyon izgalmas kérdésről van szó. Nagyon sok kérdést már fölvetettek a kollégák. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmét, hogy az, figyelmet, hogy az alultápláltság és az éhínség nem csak Európa határain kívül sújt, hanem a belső piacon belül is elhangzott ez, és elhangzott az is, hogy súlyos problémát okoz az élelmiszer pocsékolása. Itt az állampolgárokra helyeződik a hangsúly, hiszen a fogyasztói társadalom azt diktálja, hogy folyamatosan vára, vásároljunk, anélkül, hogy figyelembe vennénk a szükségleteinket, és a végén kidobjuk az élelmiszert. Tehát azt hiszem, hogy itt a lehetőség az Európai Parlament számára, hiszen az élelmiszer pocsékolással kapcsolatos dokumentum nem sokára terítékre kerül. Nagyon fontosnak tartom, hogy észben tartsuk, hogy óriási, kolosszális kihívás előtt állunk, ez pedig ez pedig az, hogy a folyamatosan növekvő lakosságot elássuk élelmiszerrel. Köszönöm, elnök úr. Az élelmezési világnap és az eszmecserénk eh, annak jegyében zajlik, hogy a klíma változik, így a mezőgazdaságnak is változni kell. Jó, hogy beszélünk erről, de sajnos eh, nem nevezük nevén a gyereket, ma sem egyértelműen, talán emlékszik néhány kollega arra, amikor az első beszédemet tartottam itt a szakbizottságban, és azt mondtam, hogy a mezőgazdaságban valamit meg kell változtatni, más különben a klíma legyőz minket, csökkenteni kell a hatalmas állatállományokat, na akkor kinevettek engem, és azt mondták, hogy na hát ez a vegán ember mit akar itt, hát nem vegán vagyok, hanem vegetáriánus, és erre büszke is vagyok. So, szóval eh, nagyon szép és jó, hogy ma erről beszélünk, eh, de nem elég beszélni, nem elég beszélni, és eh, Martin Heisling kollégának igazat adok. Ugye amikor vannak tudományos adatok, hogyan tud a bizottság 15 milliót költeni egy olyan reklámkampányra, aminek a célja a húsfogyasztás növelése, különösen az marhahúsé, ami, amikor tudjuk, hogy a szarvasmarhák felelősek a hatalmas metán kibocsátásért. Az a prognózis, hogy ma 320 millió tonna húst állítunk elő, 2050-ben pedig 600 millió tonnát prognosztizálnak. Tekintettel arra, hogy a gabona, megtermesztett gabona felét takarmányként feletetik az állatokkal, és Ilyen helyzetben indítunk egy, indít a bizottság egy reklámkampányt a húsfogyasztás növelése érdekében, hát ez egyszerűen borzasztó. A legjobb az lenne, még egy pillanat Lavia úr, tehát a legjobb az lenne, amit tehetünk, hogyha a bizottságnál elérnénk, hogy Jóken urat függeszék fel, és egy ambiciózus agrárbiztost nevezzenek ki, ezzel tudnánk a legjobban segíteni a klímának, és tennénk az éhezés ellen. Köszönöm, Torres Martínez képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy végre a parlament úgy döntött, hogy egy ilyen fontos változásról egy szót. Ez a párizsi megállapodáshoz is kapcsolódik. Remélem, hogy valamilyen módon a következő marakesi csúcs találkozón szóba kerül ez az ügy, és hogy Európa felvállalja ezt a felelősséget, és foglalkozni fog a rövid értékesítési ciklusokról. Ezzel csökkenthető a klímaváltozás hatásai. Más technológiai opciókról is egyeztetnünk kell, mint a transgenikus élelmiszerekről, de azt tudnunk kell, hogy nem lehet a mezőgazdaságot és az élelmezés ügyet meg védeni és az élelmiszerellátás szuverenitásáról beszélni, miközben a TTIP-ről vagy a SETA-ról tárgyalunk, amelyek az ellenkezőjét érik el. Nagyon fontos, hogy álljuk a szavunkat azonkkal szemben, akik bíznak az intézményeinkben. Köszönöm szépen, lezártuk a képviselők hozzászólását, és Shirley Action eh, úrnak adom meg a szót a FAO képviselőjének. Agosztídi asszony. Nagyon sok hozzászólás, a tisztelt képviselők hozzászólása is rávilágít arra, hogy sürgős tennivalóink vannak. Nagyon fontos volt az a megjegyzés is, hogy azért előrelépés is történt, és ebből kell energiát merítenünk hogyha globális szintű egységes fellépést egyszerre valósítjuk meg a helyben történő intézkedésekkel, ez sikerreményével kecsegtet. A, mindez tükröződik azokban a stratégiákban is, amelyeket kidolgozunk, és támogatjuk az országokat abban, hogy dolgozzanak ki saját stratégiát. Az is világosá vált a hozzászólásokból, hogy nagyon fontos, hogy tények alapján alakítsuk ki a stratégiát, hogy felmérjük azt, hogy különböző megközelítéseknek milyen hatása lesz, és hogy ez mindig-mindig illeszkedjen a kontextusba. Mi is további van is természetesen szorosan együttműködünk az EU-val, a DEFCO főigazgatósággal, hogy meg tudjunk felelni a kihívásoknak. Köszönöm szépen! Most lezárom ezt az ülést. Szikierszki úrnak, az agrészegzettség elnökének adom még meg a szót. Köszönöm szépen! Nagyon fontos kérdésekről beszéltünk itt a FAO képviselőjével, három szakbizottság, a DEVE, az AGRI és az ENVI együttes ülésén megvitattuk ezeket a nagyon fontos kérdéseket. De hát fontos lenne, hogy nem csak az élelmezés nemzetközi világnapján beszéljünk ezekről a kérdésekről. Sokkal párbeszédre, konzultációra, elemzésekre lenne szükség, hiszen 800 millióan éheznek, másik oldalon viszont rengeteg az élelmiszer pocsékolás. Azok, akik éheznek, el tudnak mondani, hogy mi az élelmiszer, hogy mennyire fontos az élelmiszer. Európa is éhezett a háború során, a háború utáni időszakban, és ma is van éhség Európában, mert 40 millióan éheznek Európában. Sok-sok um, millió ember szenved, nem jut elég élelem, élelemhez ebben a gazdag Európában. Tulajdonképpen 80 millió embert érint az, hogy nem, elég, nem jut elég élelmiszerhez. A közös agrárpolitika volt az első közös európai politika, ez a közös agrárpolitika is változik, fejlődik, egyre inkább kapcsolódik a természetes környezethez. De véleményem szerint a mezőgazdaságnak környezetbarátabbnak, természetbarátabbnak kell lennie. És itt kapcsolódik a, ez a másik témánkhoz, a klímaváltozáshoz. A, igen, a mezőgazdasági tevékenység üvegházhatású gáz kibocsátása nagyon nagy, de ugyanakkor meg is köti a mezőgazdaság, a növények, a fotoszintézéssel széndiokszidot. A mezőgazdaság eh, tehát nagyon sok pozitívumot is fel tud mutatni a társadalom számára, és környezetvédelmi szempontból is sok pozitívuma van a eh, mezőgazdaságnak. A zöldítés a közös agrárpolitikában ezt jelzi, már ez a szó is magában jelzi, hogy összefügg a mezőgazdaság és a természet, az erdő gazdálkodás szerepe nagyon fontos a klímaváltozás hatásainak a csökkentésében. A széndiokszid megkötés, geológiai megkötése is összefügg a természettel, és mindezen problémák összefüggenek az energetikai kihívásokkal, az egész víz kérdéskör, a vízgyűjtő területek, stb. És természetesen ne feledkezzünk meg a megújuló energiákról sem. A közlekedés is fontos szerepet játszik, hiszen a fel, az mezőgazdasági termékeket el kell szállítani, és azt tapasztaljuk, hogy egy globális élelmiszerpiac jön létre, nagy mértékben függünk külső tényezőktől és kétoldalú megállapodásoktól. Igen, ugye befejezem, elnök úr. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a kereskedelem nem csak azt jelenti, hogy árukat szállítunk egyik irányból a másikba, ez mindig kompromisszumokon alapul, ez, ez egyfajta csere, árucsere, Ugye ez a kereskedelem, erről se feledkezzünk meg. Elemezni kell alaposabban, elmélyültebben ezeket a kérdéseket. Nem arról van szó, hogy mi előnyökre akarunk szert tenni másoknak a kárára. Nem, a megoldások alapja a partnerség kell, hogy legyen, és az eredmény egy win-win helyzet kell, hogy legyen, ahol mindenki nyertesnek tekinteti magát. Azt hiszem, hogy ebbe az irányba kell tovább indulnunk, akár a mezőgazdaságról, akár az élelmiszertermelésről legyen is szó. Ez utóbbi a jövőben környezetbarátabb kell, hogy legyen, ebben biztos vagyok. És minden probléma, minden kihívás ellenére, amiket itt ma felsoroltak, azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elértünk, sok mindenre büszkék lehetünk. Ezek jelentős eredmények, és ezekről is beszéljünk, ne feledkezzünk meg a pozitívumokról sem. Az Európai Unió a közös agrárpolitika nagyon nagy jelentőségű, és a jövő kihívás az, hogy ez is még tovább erősítsük. Köszönöm szépen, Szikerszki úr. Köszönöm, hogy ezt az együttes ülést megtisztelték a jelenlétükkel. Ezt az ülést most lezárom, és kérem, hogy aki távozni szeretne a teremből, azt tegye meg, két perc múlva kezdjük Bulcs biztossal az ülés második részét. Köszönöm.